przewodniczący! E, koleżanki i koledzy. Tisztelt kollégák! Megnyitom a mai ülést. Egy szomorú hírről kell beszámolnom az elmúlt napokat illetően. Egy francia rendőr Jean-Serge Neren meggyilkolásáról van szó, akit az ETA gyilkolt meg. A terrorizmus problémáját Európában tehát még nem oldottuk meg. Saját nevemben, valamint az Európai Parlament nevében mélységes részvételemről biztosítom az áldozat családját. Azt gondolom és remélem, hogy a spanyol és a francia rendőrség ezen gyilkosságok elkövetőit és megbízókat az igazságszolgáltatás elé fogják állítani. Egy másik aggasztó hír. Kubában letartóztatták 30 résztvevőjét egy tüntetésnek, a nők fehérben mozgalomról van szó, az ellenzékiek feleségei és anyái ők, ez, a nők ezen csoportja megkapta az Európai Parlament Szaharov díját. Együtt érzünk ezekkel a bátor nőkkel, szolidaritást vállalunk velük nehéz helyzetükben. Áttérek a napirend következő pontjára közös vita két jelentéssel kapcsolatosan. Az Európai Központi Bank éves jelentése, éves nyilatkozat az eurózónáról címmel Edward Sikluna jelentését fogjuk meghallgatni, az LKB 2008 évi éves jelentése címmel, valamint a napi renden szerepel Sven Gigold jelentése is, az euróvezetre és az államháztartásra vonatkozó 2009-es éves beszámolóról. Megadom a szót most. Jelentéstevőnknek, Edvard Silunának. Mr. President. Elnök úr, az elmúlt két év a legnagyobb kihívás jelentette az LKB számára, hiszen a pénzügyi és ástabilitás őreként rengeteg tennivalója volt az LKB 2008-as jelentésről szóló